Ennél fogva javasoltuk azt, hogy gyűjtsünk aláírásokat egy népszavazás kiírása érdekében, amely fellépne a vízvállalatok privatizáció ellen. Elnök, köszönöm. Most kaptam a hírt, hogy egy picit késéssel érkezik Biden alelnök úr. 10-15 perc csúszásra számíthatunk. Úgyhogy lehet folytatni a szavazat magyarázatokat. Ezelőtt azonban lenne még egy bejelenteni valóm. Szeretném üdvözölni marokkói delegáció tagjait. Nagy öröm számunkra, hogy afelől is tájékoztathatjuk önöket, hogy a parlamentközi találkozók keretében a marokkói parlament küldöttsége, amelyet Alban Ibrahi úr vezet, itt van körünkben. Üdvözöljük marokkói vendégeinket. A marokkói parlamenti képviselők tehát munkalátogatáson vannak az Európai Parlamentnél. A, a közös parlamenti vegyes bizottság szervezésében. Az alelnöke, vagy társelnöke ennek a szervezetnek, Mubarak Abu Aida asszony, aki a marokkói parlament külügyi szakbizottságának vezetője, illetve részünkről Panzeri úr, az Európai Parlament képviselője. Az Európai Parlament örömmel nyugtázta azt, hogy azt a tényt, hogy a kapcsolatok az Európai Unió és Marokkó között kiválónak minősíthetőek, és ez tovább erősíti annak a dokumentumnak az elfogadása, amely kiemelt jogállást, a státuszt ad Marokkónak ebben a partneri viszonyban. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy még mélyebb szinten a közös érdekre számot tartó kérdésekben még komolyabb tárgyalások folyhassanak. Remélem, hogy az Európai Parlamentben tett látogatások sikeres volt, és hozzájárul ahhoz, hogy még tovább mélyítsük a népeink vagy országaink között barátságot. Most pedig szeretnénk tovább lépni a következő jelentésre, amelynek a szavazat magyarázata következik, ez a ciános bányászati technológiák alkalmazásának tilalma. Listámon Mészáros úr van, öné a szó szeretném ha az európai unió teljes területére kiterjedne a cianidos bányászat alkalmazásának tilalma. szeretném ha a jövőben végleg fel tudnánk számolni a cianidos bányászat